Bezártuk ezt a vitát, holnap szavazunk majd a szövegről. Most egy bejelentést szeretnék tenni a 217. cikk alapján, az ügyrend 200, eljárási szabályzat 217. cikk alapján kértek engem, hogy a tegnap 17 óra 30-kor bejelentett módosításról szavazzunk, vagy kiigazításról. Én abból indulok ki, hogy ezt elfogadják.